Uh, Üdvözöljük Önöket az együttes ülésünkön, az ECON bizottsága közösen rendezi az EMPLE szakbizottság ezt az ülést. Most eszmecserére kerül sor, és pedig az ország specifikus ajánlásokról meghívtuk Dombrovski urat, a bizottság alelnökét, az euróért és a szociális dialógusért felelős Tejszen asszonyt, aki a foglalkoztatás és a szociális ügyek biztosa, és Pierre Moszkovicit, aki a gazdasági és pénzügyek biztosa. Az elnöklést az Econ és az Emple közösen hajtja végre. Azzal kezdem, hogy átadom a szót Dombrovski úrnak, hogy röviden mondjon egy bevezetőt. Hogyha megtenni 6-7 percben, akkor annak nagyon hálásak lennénk, mert akkor marad még a kérdéseknek is hely. Tehát Dombrovskis úr, önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt parlamenti képviselők. Mindenek előtt szeretném megköszönni a meghívást, hogy eszmét cserélhetünk az európai szemeszterről, és főleg az ország specifikus jelenté, ajánlásokról. Mielőtt az ország specifikus ajánlásokra térnék át, szeretném hangsúlyozni, hogy ma egy nap telt el azóta, hogy megjelent az Európai Gazdasági és Monetáris Unióról szóló publikáció. Tehát ez egy jelentés, amely nagyon sokat foglalkozik eh, az európai szemeszterrel, Európa áramvonalasításával. Nagyon ambiciózus, ám pragmatikus, realisztikus témáról van szó, amikor a gazdasági és monetáris unió szeretnénk erősíteni, hogy eh, egy idejüleg mélyítsük el az Európai Unió gazdasági, fiskális, politikai aspektusait. Én most csak néhány pontot említenék, utána a vita során elmélyíthetjük a különféle pontokat. Az a gazdasági és monetáris unióról. Az EMU természetesen a szociális kohézió és a erősebb konvergencia figyelembevételével kell megvalósítani. Természetesen a privát és az állami szereplőknek ugyanolyan felelőssége van. Természetesen szerepet játszik a bankszektor, a pénzügyi szektor, hogy megfelelően működjön az eurótérség. Tehát a konvergencia a kulcs szó, és a szuverenitás kölcsönös tiszteletben tartása. Természetesen eh, a szociális és gazdasági kihívások mindenki számára nyilvánvalóak. Nagyon fontos, hogy eh, strukturális reformok, befektetések, beruházások eh, fiskális felelősséggel teremtsünk munkahelyeket. Tehát az EMU-t úgy tudjuk elmélyíteni, hogyha cselekszünk. Az európai szemeszter pedig kulszerepet játszik várom majd a kérdéseiket az elkövetkezendő hetek, hónapok során. Most szeretnék viszont a mai témánkra áttérni. Szeretném megköszönni a parlament két szakbizottságának és a képviselőknek a lehetőséget, hogy egy ilyen együttes szakbizottsági ülést tarthatunk, hogy megbeszéljük az Európai szemesztert 2015-ben és az országspecifikus ajánlásokat. Ez az első kiadása az országspecifikus ajánlásoknak, az új parlamenti felállásban. 2015 benne szeretném bemutatni, amit a bizottság már 2014 decemberében javasolt, és pedig az áramvonalasítást és a strukturális szerkezeti reformokat. Az első eleme ennek a megközelítésnek folyamat alapú. Februárban kerültek publikálásra az ország specifikus jelentések. És a bizottság a tervezés alatt természetesen az érintettekkel szoros kapcsolatban volt. Az ajánlások azt célozzák meg, hogy multilaterális és bilaterális szinten, mélyebb szinten az összes érintett figyelembevételével tárgyaljuk meg. A nemzeti kormányzatok, nemzeti parlamentek konzultációjával tárgyaljuk meg az európai helyzetet. Természetesen a szociális partnereket is beleértem ebbe. Én is számos országban jártam, ahol az országokkal, a nemzeti parlamentekkel, a szociális partnerekkel megvitatok az ország specifikus ajánlásokat, Mariannal és több biztossal. Ennek következményeként Számos politikai eszmecserét folytattunk le a tagállamokkal. Az országspecifikus ajánlások fogadtatása főleg pozitív volt, azonban bizonyos téren véleménykülönbségek is voltak. Ez most áttér, most áttérek az áramvonalisíták másik szempontjára, és az idei ajánlások néhány kulcs prioritással foglalkoznak makrogazdasági és szociális szinten, amelyek a tagállamokat felszólítják a sürgős cselekvésre. A 2015-ös ajánlások a makrogazdasági egyenlőtlenségeket tematizálják például. Hogyha az aránytalanság jelen van, például Bulgáriában, Olaszországban, Franciaországban, Horvátországban, Portugáliában, itt konkrétabb az országspecifikus ajánlás, és sürgetőbb célokat is tartalmaz. Bizonyos elemekre koncentráltunk, ahol lehetséges a rövid távú 12-18 hónapon belüli előrehaladás. Az áramvonalasítás lényegesen csökkentette az ajánlások számát, körülbelül egy harmattal. Ez nagyon fontos a konkrét ország specifikus jelentésekben, és semmiképpen meghívó, hogy arra, hogy a reform folyamattal alábbhagyjanak a tagállamok. Konkrétabban 2000, a 2015-ös országspecifikus ajánlások bizonyos prioritásokra koncentrálnak. Említettem, hogy a beruházások fellendítésére, a munkahelyteremtésre, és a finanszírozás előtt álló akadémiai jog elmozdításával. Ezen kívül nagyon fontos az Európáért beruházni szlogen. A munkaerőpiacokat mindenképpen versenyképesebbé kell tenni felelősségteljes fiskális politikával rövid távon stabilizálni kell a helyzetet, hogy hosszú távon fenntartható legyen. Figyelembe kell venni a meglévő kihívásokat, a meglévő válságelemeket, amelyek eltérőek lehetnek a különféle tagállamokban. Az állami fiskális politikát is sokkal inkább növekedési pályára kell állítani. Marian és Pierre majd itt konkrétabban is nyilatkozik. Én az euróért és a szociális párbeszédért felelős biztos vagyok, és az euró térségben az ajánlásaink itt konkrétabban írja le, hogy mit kell az egyes országoknak, tagállamoknak tenni. Tehát végezetül a bizottság elkötelezett az integrált és konzisztens gazdasági és szociális megközelítés mellett az áramvonalasított európai szemeszter előre mutató lépés volt. A, az ECON és az EMP szakbizottsággal szorosan együttműködve folytatjuk a munkát. Remélem, hogy az új megközelítésünk, az európai szemeszter áramvonalasítása megfelelő reformokat eredményez majd, amely során az Európai Parlamentnek úgy szerepe van. Köszönöm szépen, Dombrovskis úr. Most Tyson asszony következik, aki a szociális kérdésekért, egészségügyért, munkaegyi mobilitásért és foglalkoztatási kérdésekért felelős biztos. Köszönöm, elnök asszony! Tisztelt társelnökök, tisztelt kollégák! A foglalkoztatás ügyi, illetve szociális kérdésekre vonatkozó ajánlásokról szeretnék beszélni, amelyet a bizottság megfogalmazott a, a tagállamok felé. Nagyon fontos, hogy ezek a, ezek a kérdések is áramvonalasítva legyenek. Tudjuk, hogy a munkahelyek száma csökken, illetve csökken az a szám is, ami a nem foglalkoztatásban, ami a nem foglalkoztatásban lévők számára vonatkozik. De még mindig több mint 12 millió európainak nincs munkája, és ezek közül több mint 4 millió fiatal. Nagyon nagyok a különbségek tagállamról tagállamra. Hogyha megújult magabiztossággal nézünk ezen kihívások elé, akkor egyértelmű az, hogy most nem szabad a babérainkon ülni, hanem valamit tennünk kell azért, hogy hosszú távú fellendülést hozzunk létre a munkaerőpiacon, hogy ezeket a problémákat egyszer és mindenkorra leküzdjük. Azok az ajánlások, amik erre a témára vonatkoznak, általában a reformokra, a munkaügyi reformokra vannak kihegyezve, illetve hogy hogyan lehet reintegrálni a munkaerőpiacra azokat, akiket a legjobban sújtott a válság. Megvannak az első eredményei az ifjúsági garanciának. 2014-ben 2014 márciusától 2015 márciusig több százezer fiatal, fiatal talált már munkát, de még mindig minden ötödik fiatalnak nincs munkája, és a 23 millió munkanélkülinek a harmada körülbelül hosszú távú munkanélküli. Tehát célzott munka, foglalkoztatás, piaci intézkedésekre van szükség, és nagyon fontos az is, hogy együttműködünk a különböző szociális szolgáltatókkal. Nagyon oda kell figyelni azokra a csoportokra, akik különösen sérülékenyek, nők, migránsok, vagy olyan munkások, akiknek migráns háttere van. Nagyon fontos az oktatás is a képzés-oktatás az egyik legfontosabb esély, vagy lehetőség arra, hogy valaki ismételten a munkaerőpiacra kerülhessen. Nagyon fontos az is, hogy elkerüljük azt, hogy az emberek kiessenek az, iskoláz, az iskolázottságból. Nagyon fontos az is, hogy minél tovább dolgozzanak az emberek, és meg kell reformálni a felsőoktatást. Ami a, munk, a munkabért illeti, nagyon fontos, hogy a termelékenység fejlődését is figyelembe vegyük, tehát meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a munkahelyteremtés, teremtés és a termelékenység között. A szociális partnereknek is nagyon fontos szerepet kell tulajdonítani ebben a folyamatban. A szegénységben is, a szegénységre vonatkozó különböző trendek is eltérően fejlődnek az Európai Unióban, főleg azokban az országokban súlyos a helyzet, amelyek az euróvezetben vannak, és amelyekre a válság különösen erőteljesen csapott le. A szociális, a szociális kirekesztettség nagyon komoly gond, itt úgy kell föllépnünk, hogy a szociális hálót kell megerősíteni a tagállamokban. Aztán a gyermek, különböző gyermek ellátóhelyeket is támogatni kell, illetve arra is oda kell figyelni, hogy a óvodai és iskolai ellátás is megfelelő legyen. Ez különösen nagy gond azokban a tagállamokban, ahol nagy a roma lakosság. Nyugdíjak, a fenntarthatóság, illetve a megfelelő mennyiségű nyugdíj a két legfőbb célkitűzés, de ezt össze kell tudni egyeztetni a korai nyugdíjba vonulással, de, és oda kell figyelni arra is, hogy egyre tovább élünk, Fontosnak tartom azt is továbbá, hogy a férfiak és a nők számára azonos legyen a nyugdíjkorhatár. Egészségügy. Ez nagyon nagy költség mindig, a, nagyon nagy tétel mindig a költségvetésben, de rendkívül fontos az, hogy mindenki hozzáférhessen az egészségügyhez, nem csak a gazdagabbak. Az ajánlások, az ajánlások legfőbb üzenete a költséghatékonyság, hogy racionalizálják a tagállamok az egészségügyi szolgáltatásokat a lehető legköltséghatékonyabb módon. Azt hiszem, eljött az ideje annak, hogy strukturális reformokat hajtsunk végre, ez rendkívül fontos Európa számára. Most már lépjünk túl a válságon, próbáljuk meg azokat a készségeket kialakítani, amelyekre egy versenyképes Európának van szüksége. Nézzük, nézzünk körül magunk körül, hogy hogy lehetünk versenyképesek, de az európai szociális modellt is közben meg kell erősíteni. Úgy véli az Európai Bizottság, hogy ezzel a harmonizált modellel és azzal, hogy megfelelő dolgokat sikerült prioritásként kezelni, mi megtettük a feladatunkat, most már az a kérdés, hogy ezt hogy sikerül megvalósítani. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Pierre Moszkovici következik, gazdasági és pénzügyi kérdések biztosra. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt kollégák. Az az évi ajánlások lefedik a fő prioritásainkat gazdasági és szociális téren, amelyek megjelenünk a tagállamok figyelmét a következő 12-18 hónapban több fő feladat van itt, több ajánlás vonatkozik a pénzügyi ágazat korrigálására. A beruházások tekintetében azt javasoljuk, hogy az üzleti klímát és a beruházások helyzetét javítsuk, egy másik ajánlás a termék és szolgáltatás piacra vonatkozik a közszolgáltatások piacára, ahol néha nagyon nagy egyensúlytalanság tapasztalatok. A tagállamok felét felhívjuk arra, hogy reformálja a nyugdíjrendszerét bizonyos elnyalatokkal, amelyek az egyes tagállamok sajátosságait figyelembe veszik. Ami az adőgyet illeti, Kilenc tagállamon kívül Dánia, Észtország, Finnország, Málta, Hollandia, Svédország, Szlovénia, Szlovákia ajánlások tegyet képezi. A többi 17-nek ajánlásokat fogalmaztunk meg, a munkára nehező adóterheket csökkenteniük kell, az adóalapot növelniük. Itt most nem beszélek Ciprusról és Görögországot, hiszen ezek más programok hatája alá tartoznak. Specifikus ajánlások vannak a költségvetés politikára és a fiskális irányításra vonatkozóan. Hét ország kivétel, Svédország, Hollandia, Szlovákia, amelyek a stabilitás és növekedési paktummal összhangban állnak, tehát Görögország és Ciprus ismétlem, hogy szintén egy másik kategóriába tartoznak, egy más program hatája alatt vannak. A költségvetési ajánlások célja az, hogy biztosítsuk a stabilitási és növekedési paktummal való összhangot a költségvetési területen. A költségvetés politikát illetően részletekbe bocsájtkoznék. Globálisan a költségvetési profil Európában javult. A tagállamok nagy része csökkentette a deficitjét. 2014-ben a globális deficit az Unióban a 3%-os GDP korlát alá csökkent 2008 óta először, és az euróövezetben pedig a deficit 2,4%-ra csökkent. Úgy véljük, hogy ez a tendencia 2015-ben folytatódni fog, és a következő években. Első évben történik meg a GDP arányos adósság állomány csökkenés, ami szintén nagyon fontos. Ugyanakkor a tagállamok nagy része a deficit célt nem tudta betartani, ezek fele körülbelül mert a stabilitás és növekedési követelménynek való megfelelést irányozta elő ebben az évben. A tagállamok nagy része esetében nem ö, irányoztuk el, hogy 2016-ban megfeleljenek a paktumnak. 11 ország tartozik a prevenciós ág hatája alá, és bizonyos számú ország esetében pedig a korrekciós ág hatály alatt lévő országokról van szó. Portugália, Észtország, Magyarország és Franciaország ezek az országok, más intézkedésekre van szükség. Fontos, hogy ezen országok az alacsony kamatlából adódó előnyöket jelenleg ki tudják használni, amelyek favorizálják őket, és így folytathatják a deficit csökkentési és adósságállomány csökkentési intézkedéseket. Horvátország volt, én Magyarországot említettem, ehelyett Horvátország volt, amiről itt igazából szó van. Aztán vannak más országok, amelyeknél erőteljes költségvetési mozgás tér el rendelkezésre. Ez Németország esette. Beruházások élénkítésre kell ezt a mozgásteret kihasználni. To the EDP steps which we propose. Most akkor szeretnék áttérni például, hogy miket javasultunk Lengyelországnak, Máltának. Tehát Máltának a deficitje 3% alatt van, és az államadóság tekintetében is jobb a helyzet, mint 2014-ben Lengyelországban. Komplex intézkedéseket javasoltunk a nyugdíjreform tekintetében. Ez is már 3% alá vezette a hiányt. De el kell mondanunk, hogy igazából nem üdvözlendő az eddig elért nyugdíjreform. A Nagy-Britannia esetében a tanács javasolt egy határidőt, egy, egy, itt még egy régebbi ajánlásról van szó, és egy új határidőt kapott a 2017 es év végét. Finnországban május 30-án publikáltuk a jelentést, Finnország nem teljesítette a hiányjal kapcsolatos előírásokat, új kormányban most Finnországban, és a jelen kormány programjában pedig 2016-19 között a stabilizációs intézkedések is vannak, strukturális reformok. A bizottság most nem fog további lépéseket javasolni, figyelemmel kísérjük a helyzetet, amíg hiteles választ kapunk. Mi pedig az intézkedéseket illeti a tanács által foganat tudatosított intézkedéseket nem sokára nyilvánosságra hozza a bizottság is a véleményét ezzel kapcsolatban, de itt alapvetően jó irányba mozdulunk el, noha vannak még feladatok, ami a konkrét validációt illeti. Uh, Végül pedig a makrogazdasági tekintetben megvizsgáltuk a nemzeti gazdasági problémokat, megfelelően ambiciózusnak tartottuk, éppen ezért nem mondjuk az, hogy gyorsítsunk, illetve hogy a tagállamok gyorsítsanak, hiszen nagyon fontos az, hogy fenntartsuk a jelen lendületet. Nyilvánvalóan néhány országnak még további fáradozásra van szüksége, hogy az egyensúly hiányt kiküzöbölje. Összességében ugye a gazdaságpolitikai stratégiáról van szó, Európának a struktúrás reformokat fel kell gyorsítani, a beruházásra helyezve a hangsúlyt, a költségvetési felelősség továbbra is fenntartásával, a megfelelő észszerű rugalmasságot biztosítva a növekedés visszatérését szorgalma, szorgalmazandó. A fő feladat a speciális országspecifikus ajánlások végrehajtása, támogatása. Domrovski úr több országot is felkeresett, bemutatta ezeket az ajánlásokat. Remélhetőleg ez a nemzeti szinten való megértést is elősegíti, és az emberek vagy a kormányok jobban magukénak tudják érezni ezen ajánlásokat, akár a parlament, akár a közvélemény, akár a társadalom. Az Európai Parlament szintén alapvető partnerünk volt, hogy a stratégiánk végrehajtását támogassa, és ez a mai együttes meghallgatásunk célja és értelme is. Nos, elnök asszony, tisztelt kollégák, elég gyorsan e, így tudtam részleteiben bemutatni a javaslatainkat. I will Köszönöm szépen, Moszkovi úr. Thomas Hendel következik. Azt hiszem, hogy néhány érdekes mondandója van a foglalkoztatási bizottság tagjai számára. Nos. Nagyon örülök, hogy hosszú betegségem után visszatérhettem, és mindenkinek szeretnék röviden köszönetet mondani, akik a betegségem ideje alatt gyógyulásomra vonatkozó jó kívánalmaikat fejezték ki. Egy kicsit még időm, időre van szükség, hogy a régi lendületemet megtaláljam, de remélem a támogatásukat ehhez. Köszönetet mondok a képviselőimnek, a helyettesemnek, Marita Úszkognak, aki ezen 11 hónapban rengeteg munkát kellett, hogy magára vállaljon. Marita, még egyszer szívés köszönetemet fejezem ki ezért, és remélem a támogatásodat a következő napokban is. something extra. Köszönöm. Ez a ráadás volt. Most térjünk vissza a valósághoz. Most azok következnek az első körben, és kérem, hogy mindenkit röviden fogalmazzon. Tehát három percre megadom a szót annak, aki a szemeszterről írja a jelentést az Econban, Danuta Hübnerről van szó, aki a jelentéstevőt valójában helyettesíteni, helyettesíti. Elnézést kérek, ki kell mentsem azt, akit helyettesítek, nem tudok eljönni a jelentéstevő. Először is hadd mondjam el azt, hogy hogy a bizottság nagyon boldogá tette Rozati urat, Először is azért, mert képesek voltak arra, hogy koncentráltan mondják el az ajánlásokat, az ország specifikus ajánlásokat, illetve jól meg tudták állapítani, hogy miért olyan sérülékeny ez a kis gazdasági javulás, illetve a különböző mechanizmusokat is megfelelően megállapították. Három kérdést szeretne föltenni Rozáti úr. Az első, a bizottság vajon hogyan motiválná a tagállamokat arra, hogy végre is hajtsák az ajánlásokban foglaltakat. Második, a négy elnök jelentésében arra kívánják ösztönözni a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel a strukturális reformokat, ez az európai szemeszterhez is kapcsolódik, ezt hogy gondolják megoldani. Harmadik dolog, a KKV-k. A KKV-k hogyan jutnak könnyebben hozzá a finanszírozáshoz? Ugye már régóta beszélünk erről, de hogy áll a helyzet? mennyivel könnyítettük meg a dolgokat. Van még egy kérdés, ez igazából az enyém. Euró, amikor az euróövezetről beszélünk, akkor kivel beszélünk? Ami az eurózónára vonatkozó ajánlásokat illeti, illeti az, azokat kinek, kifelé fogalmazzák meg? Elnök. Most a foglalkoztatási bizottság jelentéstevének is megadom a szót Sergio Gutiérrez Prietónak. Prieto úr. Szépen. Gracias, presidente. Muchas gracias a... Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a biztosoknak azt, hogy ellátogattak ide erre az együttesülésre. Léteznek ezek az ország specifikus ajánlások, ezek valójában a szép szándékú kívánságok. Az elkövetkezendő hónapok, éveknek, éveket kéne megszabnia ezek, ezeknek az ajánlásoknak. Fontosnak tartom azt, hogy egyfajta mély jellemzésen is keresztül menjünk. Van valami szerintem, amit hiányzik. Európa súlyos gondjával, az, egyenlőtlen, az egyenlőség hiányával kell fölvenni a harcot. A gazdasági növekedésre is nagyon káros hatással van az egyenlőtlenség, és a, a szociális kohézióra is. Van egyfajta, van egyfajta kapcsolat a magas bevételek növekedése és a gazdasági növekedés között, ez egy fordított arány, arányosság. Négyszer, vagy egyes országokban hétszer, nyolcszor nagyobb azoknak a száma, akik hihetetlenül nagy bevétellel rendelkeznek, vagy jövedelemmel rendelkeznek, viszont ugyanezekben az országokban a szegények aránya is megnövekedett. Hogyan lehetne ezt megoldani? Ez első lehetőség a helyzet megoldására az adó. Meg lehet adóztatni a munkát is, de meg lehet adóztatni például a tőkét is. Általában a legalacsonyabb jövedelmeket, a legrosszabbul fizető munkákat szokták a legsúlyosabban leg, megadóztatni. Aztán az újraosztásnál is azt láthatjuk, hogy nincs egyenlőség. Nem tudom, hogy itt miért nem lépnek fel az ország specifikus ajánlásoknál. Igaz ez például az egészségügyben, a munkanélküli segély esetében. Ez nagyon nagy gond, főleg azok számára, akik a hosszú, akiket a hosszú távú munkanélküliség sújt. Angela Merkel néhány évvel ezelőtt azt mondta a német parlamentben, hogy lehet, hogy túl nagy volt a rugalmasság a munkaerőpiac reformjában. Szerintem ezeket a túlzott rugalmasságokat kéne kijavítani. Az elmúlt időszakban azt láthattuk, hogy a legújabb szerz, munkaszerződések részmunkaidőre vonatkoznak, pedig az emberek szívesen dolgoznának teljes munkaidőben. Beszélhetünk most már egy nagyon komoly rétegről, akik dolgoznak, munkavállalók, de mégis szegények. E felett semmiféle hatalmunk nincsen, ez a dolog elhatalmasodott. Hogyha csupán egy százalékkal, majdnem egy százalékkal növekednének a bérek Európában, az nagyon sokat jelentene a, fizet, a kereslet, fizetőképes kereslet növekedése szempontjából. Hogyha képtelenek vagyunk fenntartható módon megnövelni a béreket, akkor nagyon rosszat teszünk, hiszen ezzel csak erősítjük az egyenlőtlenséget Európában, és nem tudjuk fenntartani a szociális modellünket. Uh, I'll give the floor first to Mr. Dombrovskis to start. Kérem Dombrovskis urat, hogy kezdje a választ? Igen. Köszönöm szépen a kérdést. Megpróbálok röviden reagálni néhány felvetésre. Először is az országspecifikus ajánlásokra történő fókuszálás, illetve a szemeszter áramvonalasítása. Tehát ezek voltak a céljaink. Közöm szépen a pozitív szavakat, a pozitív visszajelzéseket, és a országspecifikus ajánlások végrehajtása. Hát ez egy kulcsfontosságú dolog. Ahogy hangsúlyozzuk is, eléggé gyakran felmerül ez a kérdés, az ország specifikus jelentések nem, bocsánat, ajánlások, ajánlások, nem parancsok. Tehát itt azt jelenti, hogy több legyen a párbeszéd a tagállamokkal, a szociális partnerekkel, és mi pont ezt tesszük, azáltal, hogy a szemesztert áramvonalasítjuk. Ahogy az ország jelentéseket elolvassuk, több időt hagyunk a párbeszédre, meghallgatjuk a tagállamok véleményét, és megpróbáljuk kiegyensúlyozni a jelentéseket, hogy a tagállamok megértsék azokat, és hogy a saját programokra alkalmazzák. Az euró térségre vonatkozó ajánlások formálisan az euró csoporthoz jutnak, az eurócsoport, a címzett az eurócsoport az a testület, amely megvitatja, hogy uh, hogyan lehet koordinálni az eurózóna makrogazdasági politikáját az eurozónára vonatkozó ajánlások tekintetében. Néhány elemet még említettek. Úgy gondolom, hogy nem majd többet mond erről is az adózásra áttérve. Szerintem nagyon fontos az, hogy a bizottság most nyújtotta be a tisztességes adózási kezdeményezését, hogy a vállalati adó, a társasági adó Európában kiegyensúlyozottabb és igazságosabb legyen. Uh, thank you. Köszönöm. Tejszen asszony. Ja. Uh, thank you. Thank you well, voorzitter. Nem szépen. Elnök asszony. Nos, uh, a remek uh, tolmácsok uh, alkalmazásával anyanyelvemen szeretnék válaszolni. Gutierrez Prieto úr megjegyzésére a, az egyenlőtlenségek valóban növekvő félben vannak, és ez akadályozza a növekedést. Ezt megerősítette az OECD egy másik tanulmánya is. A növek az ilyenfajta egyenlőtlenségek növekedés ezen tanulmány szerint akadályozza a növekedést. Tehát, hogyha az adó vagy szociális utatások révén el, újra elosztják ezen jövedelmeket, akkor ez a növekedés nem akadályozza, sőt ösztönzi. Elolvastam ezt a tanulmányt. Nos, nekünk azon eszközökkel kell melégednünk, amelyekkel rendelkezünk, az ajánlások révén arra kell ösztönöznünk a tagállamokat, hogy bizonyos intézkedéseket foganatosítsanak. Az Unióban a jobb együttműködés és segíthat céljaink elérésében. Az ország specifikus ajánlások között szerepel az az ajánlás is, vagy azok az ajánlások, amelyek a sérülékenyebb társadalmi csoportokra vonatkoznak, melyek célja az egyenlőtlenségek csökkentése, és amelyek a munkaerőpiac széttöredezettsége ellen kívánnak hatni. Ezekkel kapcsolatosan is vannak országspecifikus ajánlások, mert úgy véljük, hogy az ön által említett fejlemény kedvezőtlen. Összességében az a célunk, hogy elmozduljunk egy nagyobb konvergencia irányában. Volt már a bizottságban egy eszmecsere ezzel kapcsolatosan, és a rendelkezésünkre álló eszközökkel megpróbáljuk a nagyobb fokú konvergenciát elérni, hogy javítsuk a dolgokat a polgárok érdekében, és ehhez minden rendelkezésre álló eszközt fel kell használni, például a nyílt koordinációs módszert is, hogy meggyőzzük egymást, célokat tűzünk ki, azokat monitorozzuk egyenlő partnerként, ilyen eszköz a szemeszter is, és ezeket az intézkedéseket alapokkal is ösztönözni tudjuk bizonyos pontokon, és egyes területeken van hatáskörünk is a támogatásra. Tehát elemezni fogjuk az ország specifikus ajánlásokat is ebből a szempontból, és elmondhatom, hogy ez a, ez a szemeszter nagyon erőteljes szociális dimenzióval is rendelkezik. Moszkaviszi biztos úr. Nos, ahogyan az ajánlások bemutatásában kifejtettem 17 ország tartozik az ugye kapcsolatos ajánlások hatája alá. Itt két cél van, az a munkára nehezedő adóterek csökkentése és az adóalap kiszélesítése. Vadis is említette, hogy szeretnék néhány szót szólni. A bizottság cselekvési tervről az adóügy vonatkozásában fontos ezt itt a parlamentben is bemutatni, hiszen ez a parlament kéréseinek is megfelel. Itt négy tengely van ezen gyakorlat során. Az alap elemzés az, hogy jelenleg a vállalatokra rendelkező adóterhek nem felelnek meg a realitásnak. Ezek a 30-as éveknek felelnek meg, nem pedig az megfoghatatlan immateriális tranzakciók világának. Tehát olyan adőgyet akarunk, amely megfelel a 21. századnak a vállalatok vonatkozásában, és amely lehetővé teszi az egyenlőtlenségek ellen való fellépést, amelyet sok adózó érzékel, és amely átlátható és hatékony, ugyanakkor azt is lehetővé teszi, és ez fontos, hogy az államkassa is megteljen, hiszen sok adóelkerülési mechanizmus van, és emiatt az államoknak nincsenek adóbevételeik. Egyes vállalatok nem ott fizetnek adót, ahol a profit keletkezik. Tehát ez a négy tengely, a CCTB projektet is újra lendületbe hozzuk, ahogyan Marian is elmondotta, két szakaszban, egy közös vállalati adó alappal, és aztán lesz egy további konzultáció, a parlamenteket is meghallgatva, de egy trúságosan globális gyakorlat az elmúlt öt évben lefékezte ezt a folyamatot. Aztán itt van a második tengely, a hatékony adózás. Nem akarjuk elfogadni, hogy az államok, amelyek profitot termelnek, kevés vagy egyáltalán semmi adót ne fizessenek. Tehát a hatékony adózás azt jelenti, hogy ott fizessenek adót a vállalatok, ahol a profit keletkezik. További jogszabályokra is szükség van még itt a e tekintetben. A harmadik dolog, ugyanezen aggodalmat követve az átláthatóság érdekében van egy irányelv javaslat az automatikus információcsere tárgyában a tax ruling területén. Az országokra lebontott ajánlás eszközével egy hatástanulmány lesz, aztán egy nyilvános konzultáció annak érdekében, hogy az átláthatóságot a vállalatokba való beruházás igényeivel is összhangba hozzuk. És az utolsó dolog, látom a sok levélből, amit kapok, hogy ez fontos, hogy a bizottság ki dolgozta az együtt nem működő területek listáját a néven nevezés céljával, ugyanis vannak olyan területek, amelyek nem együttműködőek a e tekintetben, én ezt jó dolognak tartom, mert hogyha egyes országok a listán vannak, és a jövőben átalakítják jogszabályaikat vagy gyakorlatai, kat a G20-ak ajánlásainak megfelelően, akkor lekerülhetnek erről a listáról. Fontos, hogy egy progresszív megközelítést alkalmazzunk, egyfajta összefoglalást készítettünk el ezen listát illetően, a 30 leg fontosabb ilyen területet összefogva. Ez egy ambiciózus gyakorlat a bizottság részéről, hogy kialakuljon a vállalkozások megfelelő adózásra a 21. században. Thank you very much. Köszönöm szépen, Moszkovici úr. Többen is feliratkoztak már hozzá a szólók listájára. Nem biztos, hogy mindenkire jut idő, illetve nem tudjuk, hogy a végén lesznek-e spontán hozzászólások, de ha mégis lesz, azért fölírtunk mindenkinek a nevét. Most pedig Gualtieri úr fogja megkezdeni az elnöklést, ő az ECON szakbizottság elnöke. A vita második részében tehát ő fogja elnökölni az ülést. Köszönöm, Marita! Jönnek az árnyékjelentéstevők. Első kör. Mindenkinek másfél perce van. Az első, az első hozzászóló Alfred Sanne, az SND-től. Köszönöm szépen, először is szeretnék gratulálni a bizottságnak, örülök, hogy ennyire harmonizálták ezt a folyamatot, örülök annak, hogy koncentráltak, ennyire koncentráltak az országspecifikus ajánlások. Azt olvashatjuk itt, hogy a növekedés visszatér Európába, de úgy tűnik, hogy mégiscsak túlságosan rövid távú az előrenézés. Ez kicsit az IMF-re emlékeztet engem nagyon odafigyelünk arra, hogy mennyi az egységnyi munkaköltség, de arra nem figyelünk oda, hogy a munkavállalók helyzete milyen. Jó lenne, hogyha megmarad ez a kis fellendülés. Egy elvileg strukturális reformokra kell törekednünk, vagy kellett törekednünk, hogy ennek meglegyen a megfelelő eredménye. Hát nem tudom, hogy ez valóban annyira fenntartható-e sok millió ember életében, a fiatalok, öregek életében a bizonytalanság a legjellemzőbb. A kínálatot nem sikerült növelni. Nem a piac mondja meg, hogy mennyire van igazunk, hanem a szavazók döntik ezt el. Spanyolország, Franciaország és Dánia választási eredménye eredményei megmutatják azt, hogy a választókat választókra nem volt túl pozitív hatással az, amit Európa művel. Sokan nap mint nap érzékelik azt, hogy nagyon nagyok az, el, nagyon nagyok az eltérések Európában, észak és dél között, nincs meg a megfelelő biztonságérzetük sem a munkában, sem a képzésben. Még az ország specifikus ajánlások sem mindig egyértelműek. Úgy tűnik, hogy a szakpolitikán belül nincs megfelelő koordináció. A szakpolitikai konvergencia szerintem túl korai, és még rosszabb hatással lehet a egyenlőtlenségekre. Úgy érzem, hogy a piacok irányítják Európát. A kérdésem az, hogy stabilabb lenne a gazdasági föllendülés, hogyha segítettünk volna a leginkább sújtott társadalmaknak, közösségeknek abban, hogy magukra találjanak. Köszönöm, Ribeiro kolléga, következik a néppártól. Igualmente mesa, Köszönöm, elnök úr, köszönöm az elnökségnek. Ez egy első végkövetkeztetés, hogy nagyobb erőfeszítésre van szükség politikai szinten a fenntartható fejlődés érdekében. Egyes mutatók megmutatják a munkaerőpiacra gyakorolt pozitív hatást már, ami a fiatal és a hosszú távú munkanélküliséget illeti. Fontos tehát, hogy a tagállamok új intézkedéseket foganatosítsanak a gazdasági növekedés érdekében. Portugáliában bármiféle munkahelyteremtés, amely támogatások segítségével jött létre, más fejlődést mutat, mint az önállóan létrejött munkahelyek segítségre, támogatásra van szükségünk a Juncker tervnek megfelelően, és fenntartható költségvetésre, amely felelősségteljes is, és strukturális reformokra is szükség van. A szociális politikát, a piacgazdaságot, a szociális aggodalmakat is figyelembe kell venni ennek során. A gazdasági növekedés lehetővé teszi, hogy a társadalombiztosítás minősége is javuljon, és az euróövezet növekedésével lehetséges lesz a túlzott deficit csökkentése. Az egyik aggodalmam a társadalombiztosítási rendszerek fenntarthatóságával kapcsolatosan, tekintettel a jelenlegi munkanélküliségi rátákra, itt a szubszidiaritás problémája merül fel. A nyugdíjak esetében, illetve a munkanélküliség, munkanélkülis segélyek összege az egyes társadalom biztosítási rendszerek sajátosságaitól függetve a szociális ágazat előtt álló kihívásoktól. Itt a strukturális egyensúlytalanságokat minimalizálni kell. Font fontos az, hogy az ajánlások nem feledkezhetnek meg azon hatalmas erőfeszítésekről, amelyeket az európai polgárok tesznek a saját helyzetük javítása érdekében. Az európai intézményeknek egy hangon kell szólniuk, nem lehet más és más változata mindezen programoknak, ez negatív eredménnyel járhat. Köszönöm. Köszönöm. McIntyre képviselőasszony. Köszönöm. Jó látni ezt a pozitív visszajelzést Nagy-Britanniával kapcsolatban, hiszen növekszik a brit gazdaság, csökken a munkanélküliség, és a foglalkoztatás pedig nagyon gyorsan nő a bizottság mondta, hogy 1,9%-kal. A múlt heti jelentés is igazolja ezt. Látjuk, hogy 7 éve a legmagasabbak a bérek, 2 millióan többen dolgoznak, mint az elmúlt 5 évben, és rekordszámú nő dolgozik. A bizottság korábban utalt arra, hogy a strukturális reformok és a rugalmas munkaerőpiac pozitív hatást gyakorolta a brit foglalkoztatásra. Múlt hónapban az ECOFIN tanács következtetéseiben is olvashattuk, hogy szükség van a politikai lépésekre és a strukturális reformok melletti elkötelezettségre, hogy a megfelelő viszonyokat megteremtsük a munkahelyteremtésnek. Ha megnézzük, hogy az Európai Unió mit tehet, hogy segítsen a tagállamainak, amennyiben a jogalkotás bonyolultságát csökkentjük, és a megfelelő jogalkotási légkört létrehoznánk az üzleti élet számára, hogy munkahelyeket teremtsen. Támogatja a bizottság ezt? A bizottság gondolkozik-e úgy, hogy bizonyos jogalkotási dolgok, tehát törvények jogszabályok visszavonásával növelni lehet a munkerőpiacot. Például a 28 tagállamból 16 igazából opt out él a munkaidő irányelv tekintetében. És ez például egy ilyen jogszabály, amelyet vissza lehetne vonni, hogy segítsünk a tagállamoknak abban, hogy több és jobb munkahely szülessen. Köszönöm szépen. Dombrovskis alelnök úr Rendben. Köszönöm. Köszönöm a kérdéseket. Az első az eurozónában lévő gazdasági növekedésre vonatkozik. Tehát a növekedés látható, a kilábalás látható, a gazdasági előjelzések tekintetében, de nagyon-nagyon lassú ez a felépülés. Az idén eh, másfél százalék volt az eurozónában. A felelősségünk, a feladatunk pedig az, hogy eh, erősítsük eh, a felépülést. Ehhez pedig egy politikai keverékre van szükségünk. Általában semleges fiskális ajánlásokkal. Az idén véleményünk szerint megfelelő politikai mixet alkalmazunk a helyzetre. De igaz, hogy a növekedést rövidtávú tényezők is előmozdítják, mint például az alacsony olajárak, a LKB e jelenlegi hitelezési politikája, tehát gyenge az euró, és Éppen ezért szükségünk van arra, hogy bölcsen foglalkozzunk a gazdaságaink szerkezeti problémáival. A fiatalok munkanélküliségének a csökkentése. Nagyon fontos feladat, hiszen a fiatalok munkanélkülisége az egyik legnagyobb prioritás az Európai Bizottságnak hiszen nagyon fontos, hogy a kezdeményezés itt élettel teljen meg. Ajánlásokat tettünk a tagállamoknak az ifjúsági garancia finanszírozására. Tehát a tagállamoknak ezt a programot a lehető leggyorsabban alkalmazniuk kellene. És öt jelentésben, elnökség jelentésben is hangsúlyoztuk ennek a fontosságát. Nagyon fontos, hogy a konvergencia magas szintű legyen, a tagállamok közötti konvergencia, de a tagállamokon belüli konvergencia is. Tehát, hogy az egyenlőtlenségek eltűnjenek a tagállamokon belül. És nagyon fontos az, hogy a szociális védelmi elemeket is alkalmazzunk a stratégiában. Ami Nagy-Britannia teljesítményére vonatkozik. Igen, igazat adok az Egyesült Királyság viszonylag jó helyzetben van, ami a jogszabály komplexitására vonatkozik, ahogy tudják az Európai Bizottság nemrég egy úgynevezett jobb szabályzási kezdeményezést indított be. Hát a célunk az, hogy ténylegesen hatékonyabbá, jobbá tegyük az európai jogszabályokat de itt voltak még egyéb kérdések, szociális kérdések, de ezeket inkább átadom kollégáimnak. Köszönöm szépen. Marian Tejszen. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én is ura, utalnék arra, amit Valdis most mondott. Olyan irányba szeretnék elmozdulni, hogy legyen egy szociális minimum, legyen egy minimális szociális védelem, és legyen a tagállamokon belül és a tagállamok között is szorosabb konvergencia. Tehát szeretném a tagokat itt bátorítani, hogy támogassuk az öt jelentést, és az a parlament elnök is részt vett ebben az öt elnök jelentésében. Európai szinten igenis mélyíthetjük a gazdaság és monetáris uniót és önök is ebbe az irányba szeretnének elmozdulni. Ribeiro asszony, a társadalom biztonsági rendszereket hogyan tudjuk fenntarthatóbbá tenni, nagyon fontos igazi kihívás. Hogyha az ország specifikus ajánlásokba beleolvas, akkor látja, hogy mi is szorgalmazunk ezt a tagállamok részéről. Tehát nem a mi kezünkben lesz teljesen, mi ajánlásokat adhatunk a tagállamoknak, hiszen itt a szervezés, a társadalombiztosítás a tagállamok kezében van. De bizonyos ajánlásokat teszünk a fenntartható szociális ellátórendszerek érdekében, hiszen ez az egész Európai Uniónak fontos. Éppen ezért hangsúlyozzuk ennyire a nyugdíjak, az egészségügy helyzetét, hogy ezek költséghatékonyak legyenek. Hiszen elég gyakran sok mindent elérhetünk, és az embereknek hozzáférhetővé tehetjük a szociális ellátórendszereket. Tehát nagyon fontos, hogy az embereknek legyen hozzáférése az egészségügyi ellátáshoz, és hogy a nyugdíjak is értékállóak maradjanak. McIntyre asszony címére üzenem, természetesen kevesebb és jobb. Tehát, nem, tehát az, tehát az, hogy kevesebb, az nem mond semmit a minőségről. Jobb szabályokra van szükségünk, éppen ezért van egy ilyen jellegű csomagunk a bizottságnál, a csomag segítségével pedig megnézzük, hogy európai szinten hogyan tudjuk javítani a jogalkotást. Utalnék itt a beruházási csomagra is, hiszen elég gyakran csak beruházási alapokról beszélnek az emberek, az EFSA-ról, de van itt egy harmadik pillér is, ez pedig az, hogy jobb környezetet teremtsünk az emberek és az üzlet számára. és a belső piac működése is nagyon lényeges. Természetesen napirenden tartjuk, versenyképesebbé kell válnunk, és esélyt kell adni az üzletnek, hogy virágozzon. De természetesen a, a szociális kérdéseket sem szabad elfelejtenünk. És itt is van még javulási lehetőség. Köszönöm. Pierre Moscovici. Nos, csak egy rövid megjegyzés arra vonatkozóan, amit Valdis említett, már ami a konjunktúra és a reform kérdését illeti, gazdasági fellendülés időszakában vagyunk, és ez megfelelően módosítja az ajánlásainkat is. Ez a fellendülés ciklikus, a megfelelő kedvező energiaárak, az alacsony kamatlábak, az alacsony infláció, a kvantitatív easing politikája favorizálja ezt a fellendülést, és egyes elnyalatokkal és bizonyos fenntartásokkal az euróvezet problémáinak megoldását illetően itt mindenképpen egy stabil fellendüléssel számoltunk, ami ugyan ciklikus. És ez megfordulhat, ez a ciklus jellemzője. Tehát minden lendület kifullad egyszer, tehát nem arról van szó, hogy most le kellene állni a reformokkal, hogy megerősítsük gazdaságunkat. Éppen az az igazság, hogy a, az euróvezet gazdaságainak növekedése túl gyenge, 1% körüli. Ezt a szintet emelni kell, ez a strukturális reformok célja, amiket javaslunk. A bizottság három pillére egyrésztről a költségvetési konszolidáció, amely nem ellenség a növekedésnek, a második a strukturális reformok, amely a szociális munka helyteremtésnek sem enged, ellensége, és a beruházások a harmadik. Tehát megnézzük a válságölti szintet, most 15%-kal ez alatt a szint alatt vagyunk a beruházásokat illetően, és ilyen módon, ha ez így megy tovább, akkor a gazdaságaink második kategóriás gazdaságokká válhatnak. A Juncker terv, a beruházási terv olyan ágazatokra kell, hogy irányuljon, amelyek munkahelyteremtőek. Köszönöm. Holnap a plenárison elvileg jóvá hagyjuk a Juncker tervet, úgyhogy ez egy újabb lépés ebbe az irányba. Luke úr következik most. Köszönöm, elnök úr, németül beszélnék, és a kérdésem Domrovskis úrhoz irányul. Azt szeretném megkérdezni Nagy-Britannia és Franciaország vonatkozásában, hogy mindkét országnak túlzott deficitje van, mely meghaladja 3%-ot. Franciaország esetében már harmadik ízben adtak haladékot az országnak, mert ez a túlzott deficit korrekciója második alkalommal hat év alatt val kudarcolt, és most már 2017-ig tart ez a haladék. Az ország specifikus ajánlásokban Franciaország vonatkozásában az szerepel, hogy ezt a haladékot attól teszik függővé, hogy Franciaország hatékony intézkedéseket vezete be, 2015. június 10-e után felülvizsgálják, hogy valóban bevezették ezeket az intézkedéseket. Önt kérdezem, biztos úr, hogy milyen intézkedéseket vezettek be, hatékony intézkedéseket Franciaországban, amelyek megindokolják, hogy új fent haladékot kap ez az ország a túlzott deficiteljárás alól, és az ECOFIN miért tudta megállapítani, hogy Nagy-Britannia vonatkozásában nem voltak elégségesek az intézkedések, ezek Franciaországban elégségesek, és Nagy-Britannia sokkal kevésbé problematikus a túlzott deficit szempontjából, és kevesebb szer sértette meg az ország specifikus ajánlásokat is. Itt esetleg kettős mércével mérnek, azon országokat, amelyek az euróövezetben vannak, azokat valahogy engedékenyebben kezelik, mint az euróövezeten kívüli országokat. Köszönöm. We have a, uh, yes, around. Igen, kérdés körről van szó, úgyhogy van még valaki, akit meghallgatunk, Mihály Tajrer, az D-tól. Köszönöm, elnök úr, alelnök, Tyson, biztos azt, hogy viszi, biztos úr. Uh, az ALDE frakció nevében a kérdésemet szintén az ország specifikus ajánlásokra szeretném összpontosítani. Itt van egy részről a kötelezőség témája, és az a kérdés, hogy az ország specifikus ajánlásokat milyen erőtesen hagyják végre az országok. Sok vita volt itt a kötelezőség hiányáról a tagállamokban. Az a benyomásuk, hogy a tagállamok időközben nagyobb elkötelezettséggel érzik maguknak, magukénak ezen intézkedéseket, és milyen konkrét lépéseket foganatosít a bizottság annak érdekében, hogy ezt elérje. A második kérdésem az összes ország specifikus ajánlás azt a benyomást ébreszti, hogy itt egy globális tervezés zajlik európai szinten, és ez a gazdasági problémákat át tudja hidalni. Azonban tudjuk, hogy a növekedés nagymértékben függ attól, hogy a gazdaságban olyan termékeket fejlesztenek -e ki, amelyek vevőre találnak a piacokon, és ennek hátterében felvetődik a kérdés, hogy az állami keretek és tervezés mennyiben képes egy növekedési folyamatot beindítani. Hogyan ítéli meg a jelenlegi vitát, arról, hogy egyes erősebb politikai erők azt vallják, hogy politikai befolyásolás révén jöhetnek létre új munkahelyek, noha a tapasztalat azt mutatja, hogy azon nemzetgazdaságok versenyképesebbek, amelyek jobban alkalmazkodnak a világpiacokhoz. Thank you. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Marian Harkin lesz. Um, Köszönöm szépen. Dombrovski úr említette, hogy egy nap telt csak el az öt, jele, az öt elnök jelentés óta, de ne feledjük, hogy más dolog is történt. Az, hogy az EGSB megvizsgálta azt, hogy az 70-es évek óta kulturális jogokról szóló egyezmény aláírása óta mi történt. Ezt az összes EU szagállam aláírta, Írország és hazám is, de azt kimondták, hogy a lakhatás, az egészségügy, illetve a különböző szociális kiadások területén történtek leginkább megszorítások Írországban a válság hatására, tehát a legérzékenyebb populációra hatott ezt azt kell létrehozni, hogy azt kell megoldani tehát, hogy mi hamarabb megszüntessék fokozatosan a megszorításokat, és igazi gazdasági föllendelés, föllendülés jöjjön létre. Ahogy ha megnézzük az egész véleményét, akkor azt láthatjuk, hogy hogyha különlegesen kedvező gazdasági helyzetet helyzetből indulunk ki, akkor ez is ez történik. Tehát egyáltalán nem szólnak arról, hogy milyen nehéz helyzetben vannak a legrászorulóbbak. Én magam is utána néztem ennek. Lenne egy általános jellegű kérdésem, ez végül is kapcsolódik Írország, Írországhoz is. A bizottság figyelembe veszi azt, hogy a tagállamok eddig milyen áldozatokat hoztak? Ezen emberi jogi ez egyezménnyel kapcsolatban figyelembe veszi ezt, és más nemzetközi egyezményeket? És hogyha igen, akkor ez hogyan? Hogyan történik? Köszönöm, Sven Gigold. Tisztelt biztosok, köszönöm, hogy ellátogattak ide, és beszámol, bemutatják az ország specifikus ajánlásokat. Három észrevételem kérdésem lenne. Az első, az ország specifikus ajánlásokban a környezetvételi dimenzió, ami az útmutatóban megtalálható, eltűnt. 2014-ben 8 ajánlás szólt zöld adónemekről. Három olyan ajánlás is volt, ami arra vonatkozott, hogy a környezetvédelem nemre káros támogatásokat csökkenteni kell. 17 olyan ajánlás volt, ami az energiahatékonysággal foglalkozott, illetve a megújuló energiaforrásokra való átérésről. 2015-ben egy ajánlás volt csak, ami a zöld adózásról foglalkozott, és egyáltalán nem volt olyan ajánlás, amely a megújuló energiaforrásokkal, az energiahatékonysággal, vagy a környezetre káros kérdésekkel foglalkozik. Ez azt jelenti, hogy a környezetvédelmi megfontolások, mint olyanok, eltűntek. Nincsenek környezetvédelmi célok? Nagyon csalódott vagyok. Ez pont az ellenkezője annak, amit megígértek nekünk. Ez azt jelenti, hogy nem teljesítették azt, amit mondtak nekünk. De miért? Ennek mi az oka? A gazdaság zöldítése versenyképességi szempontból is jó, akkor miért nem tették ezt meg? A tagállamok azzal kapcsolatban, hogy a, mennyire követik azt nyomon, hogy a tagállamok figyelembe veszik-e, vagy megfogadják-e az ajánlásokat. Ezt miért papírmunkával teszik? Miért, nem, miért nincs egy megfelelően átfogó táblázat, ami alapján könnyen föl lehet mérni, hogy mit tettek az, az országok az, az ország specifikus ajánlásokkal. Köszönöm, Dobroszkis úr. Köszönöm. Hát elég sok kérdést tettek fel. Kezdjük, kezdem én, és aztán majd Pierre részletesebben kitér a gazdasági jellegű kérdésekre. Az Egyesült Királyság és Franciaország túlzott deficit eljárása. Mi a különbség? Ne feledjük, hogy az Egyesült Királyság kivételt képez, tehát a szokásos kormány eljárások alá nem tartozik, illetve a szankciók alól is felmentést élvez. Az Egyesült Királyság esetében mit teszünk? egyszerűen kijelentjük azt, hogy nem teljesítette a deficitre vonatkozó eljárás, deficitre vonatkozó ígéreteit az Egyesült Királyság, de nincs semmiféle eljárás. Franciaországgal mi a helyzet? A szokásos kormányzási mechanizmusokba beletartozik Franciaország, tehát Franciaországnak be kellett nyújtania a javaslatát, költségvetésre vonatkozó javaslatát, június 10-éig. Ez meg is történt. Miről szólnak ezek a javaslatok? Nos, amikor egyébként 2017-ig újabb haladékot adtunk, akkor egyértelművé tettük, hogy Franciaországnak meg kell tenni az adó és struktúrális reformjait, Ez azt jelenti, hogy idén 0,2%-ot kell a GDP 0,2%-át kell még csökkenteni az adóságot idén, és a francia javaslatot elemezni fogjuk. Megnézzük, hogy ez megfelel az ajánlás, a tanácsi ajánlásoknak, és az elemzés végeredményét majd nyilvánosságra hozzuk de, mint említettem, az Egyesült Királyság bizonyos feltételek alól mentesül, Franciaország pedig nem. Ez az oka a különbségnek. Aztán az ország specifikus ajánlások megvalósítása, illetve ki mit érez magáénak, hogyan követjük nyomon az ajánlások megfogadását, megpróbáljuk elérni azt, hogy a tagállamok ezt jobban magukénak vallják, ismernünk kell az ő problémáikat, problémáikat, nekik is tudniuk kell, hogy mi miért fogalmaztuk meg ezeket az ajánlásokat. Szerintem most kiegyensúlyozottabb a megoldás, tehát ezt a tagállamok már elfogadhatják és megvalósíthatják. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy odafigyeljünk arra, hogy a gazdaság és monetáris unió mindenkire vonatkozik egy a, az euróvezetben egy a, egy a pénz nem is, bizonyos szakpolitikák is közösek, és ez az összetartó erő, ezzel foglalkozunk most. Nézzük azt az ENSZ egyezményt vagy dokumentumot, Természetesen figyelembe vesszük a nemzetközi keretet is. Korábban elmondtam, hogy szándékunkban áll az európai szemeszter szociális dimenziójának megerősítése, megerősítése, a kollégám fogja ezt kifejteni konkrétan. Környezetvédelmi kérdések. Ahogy a bevezetőmben ezt már említettem. Egyharmadával csökkentettük az ajánlások számát összességében. Egy elvünk volt, ne legyenek szakpolitikai átfedések, tehát ahol, ha már valamit máshol kimondtuk, lefektettünk, azt ne legyen itt még egyszer megfogalmazva. Számos területen így jártunk el. Energia, energiahatékonyság, kibocsátás, ezek a témák ide tartoznak. Bizonyos országspecifikus ajánlások eltűntek, de ez nem azt jelenti, hogy ezekre a kérdésekre már nem figyel oda a bizottság. Természetesen mindenre odafigyelünk, és hogyha úgy látjuk, hogy komoly gondok vannak, vagy eltérések, akkor visszakerülnek ezek a témák a következő ajánlásokba. Köszönöm. Köszönöm. Csak néhány szó, hogy kiegészítsem a Valdis által mondottakat. Uh, Franciaország, Nagy-Britannia. Egy pont, amely mindkét országra vonatkozik, mind a kettő kap egy új határidőt, hogy a kötelezettségeit teljesítse. 2016 és 2017-ig. Tehát itt, uh, itt pontosan ugyanarról a határidőről van szó. Tehát Franciaország viszont más két különbséget látunk Nagy-Britannia nem tagja az eurozónának. Itt a brit kötelezettségvállalások kevésbé kötelezőek, és természetesen a döntéseink következményei is kevésbé kötelező érvényűek. Tehát Nagy-Britannia esetében szigorúbb. Igen, másik különbség pedig, hogy Nagy-Britannia esetében van egy olyan megjegyzésünk, hogy egy régi ajánlásról van szó, amely 2009-ben kezdődött, amely kijelentette, hogy Nagy-Britanniának 1,75%-kal kell évente csökkenteni deficitjét. Ez nem volt így, tehát nem lépett hatékonyan Nagy-Britannia, és akkor el kell mondanunk, hogy új határidőt kap. Franciaországban nem ugyanaz a helyzet, hiszen az elmúlt három megfigyelés alatt az elmúlt három határidő esetében Franciaország nem lépett hatékonyan. És most megnézzük, hogy mi történt itt 2015-ben, és pillanatnyilag itt vagyunk, és a következő napokban eh, szeretnénk majd dönteni. Tehát említik a szerződéseket, tehát eh, itt mindenképpen eh, objektíven látunk el a helyzetet. A második megjegyzés az ajánlások magukénak érzését illetően a kormányok részéről. Nos, 15% körüli ezek reputáció, nincs itt pontos statisztika, ami bizonyos, hogy ezek az ajánlások kívülről érkezőnek tűnnek, és emiatt szeretnénk lépésről lépésre javítani ezen a helyzeten, és ezért ismétlem, amit már elmondtam a környezetvédelmi adózással kapcsolatosan, Tehát ez az oka, ami miatt kevesebb ajánlást fogalmazunk meg, stratégiai jellegűket nyitott ö, hozzáállással. Ezért kötelezettségünk, hogy a nemzeti parlamentek a társadalmak, illetve társadalmi szereplők, valamint az Európai Parlament előtt bővenven kifejtsük, megmagyarázzuk ezeket az ajánlásokat hogy jobban egyetértsenek az érintettek az ajánlásokkal, és erőteljesebben tiszteletben is tartsák őket. Thank you. Yes. Köszönöm, igen. Elnézést. Elfelejtettem egy kérdésre válaszolni. Ez a végrehajtásról való információk kiértékelésének könnyűsége. Ténylegesen igen vannak ilyen táblázatok, amelyek alapján könnyű a kiértékelés, és a végrehajtási. Tehát ezek az úgy olyanok, mint az időjárási táblázatok. És itt ezekben látjuk, hogy mely tagállam milyen haladást ért el a végrehajtás során. Tehát igen, igen, igen. Tehát könnyű a végrehajtást ellenőrizni. Ez a ezek a mondjuk meteorológiai táblázatok alapján elnézést. Folytatunk egy ilyen vizsgálatot, de nincsen összehasonlító táblázat minden tagállam számára, amely eh, nagyon eh, jó lenne. Tehát ez egy nagyon technikai dolog, ez a táblázat technikailag is néz ki, és eh, valószínűleg ezért is csinálták így. És kár, hogy a tagállamokra több nyomást gyakorolnak azáltal, hogy ezekkel a táblázatokkal dolgoznak we will try to make also the megpróbáljuk ezeket a táblázatokat majd kezelhetőbbé tenni. Természetesen a mi érdekünk az, hogy egyszerűen mutassuk be a képet, ami a tagállamokat illeti, de a tagállamok egymás közötti összehasonlítását is. Köszönöm. Köszönöm. Marian, még szeretné valamit mondani? Op de vraag van eh, mevrouw Harkin. Eh, Nos, eh, röviden válaszolnék Harkin asszony kérdésére. Számításba vesszük a nemzetközi kötelezettségeket az emberi jogokra vonatkozóan is, de a valósággal is számot kell vetnünk. Három fronton kell dolgoznunk ugyanebben az időben a költségvetési fegyelmen, és most van némi lendület, hogy ezen a fronton tevékenykedjünk, köztön itt van a strukturális reformok összefüggő feladatok összessége, hogy a jövőben a helyzet fenntarthatóvá váljon. És a bizottság, illetve a parlament már megpróbált tenni valamit ebben az ügyben. Tudjuk, hogy több beruházásra van szükség, ezért dolgoztuk ki a beruházási csomagot. A legutóbbi évek növekedési jelentésben ezt is figyeltük. Az ország specifikus ajánlások esetében Harkin asszony meglátja majd, hogy egyes országok esetében és Írország esetében is vannak olyan ajánlások, amelyek célja az, hogy a sérülékenyebb rétegekkel kapcsolatosan tegyenek többet az érintett országok vonják be őket az inkluzív növekedés témájába, hogy senki ne maradjon le. Köszönöm. Uh, Patrick Le Ierik Gue. Uh, köszönöm. Uh, biztos, asszony biztos urak, köszönöm a magyarázataikat, de igen, csak meglepődtem egy dolgon, bármilyen is a helyzet ugyanis, mindig ugyanazok az ajánlások készülnek, és az egységes módon történik. Mindig a munka ellen irányul mindez, a ö, bizonytalan munkakörülmények ellen, az állami ö, vagy magánszektor ellen, és a, ö, a bérekre gyakorolnak mindig nyomást. Moszkoviszi biztos úr elmondotta, hogy nem volt a múltban növekedés, és szükség volt a megszorításokra, ezekre az ajánlásokra. Most már itt van a növekedés, de árnyaltabban kell eljárnunk. Itt van egy dolog, ami számomra nem érthető. Soha nem beszélünk itt a hatalmas profitokról, amiket a multik termelnek, és a bankok. Soha nem említjük itt a bankok kormányokat, hogy másfajta beruházásokat ösztönözzenek az ekológikus átmenetbe, illetve a munkába. Az öt elnök jelentéséről is szó esik, de itt ugyanezt az orientációt látjuk, nem szeretnék most itt részletekbe bocsájtkozni. De mielőtt egy ilyen jelentést készítenek, csak egy szer szólalhatunk fel itt délután, elnök úr, mindjárt be is fejezem. Tehát mielőtt egy ilyen jelentést készítenek, miért nem vonnak mérleget arról, hogy hogyan hajtották végre az ajánlásokat, illetve a stabilitási paktumot az elmúlt években, de az emberek nézőpontjából nem pedig makrogazdasági tényezőket figyelembe véve? Tehát ahelyett, hogy folyamaton, folyamatosan egy új gazdaság és monetáris unióról beszélnénk, Miért nem beszélünk egy szociális demokratikus környezetbarát unióról? Deli következik. Köszönöm. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, biztos urak, egy gyors kérdésem lenne. Another one, which there. Fonya nem működik, mondja az elnök úr, talán egy másikra váltson. May, may you change place. I... Kérem, üljön át máshova. Jó? Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, biztos urak. Lemondtak a szegénység csökkentésének céljáról, amelyet a 2020-as stratégiában rögzítettünk. Hogyha ez a helyzet, akkor én igencsak dühös vagyok emiatt. Biztos asszony, biztos urak, hogyan is akarják konkrétan végrehajtani azt, hogy a szegénység ellen fellépnek, csökkentik az egyenlőtlenségeket, amelyek, a nagy, amelyek Nagy-Britanniában is ö, nőnek, a hajléktalanok száma robbanásszerűen növekszik, de különösen a ö, rossz lakhatási körülményekkel rendelkezőké. Az specifikus ajánlások száma egyharmadára tök, csökkent, ö, a, a szociális dimenzióból mi maradt ezekben? Nyugtalanok vagyunk, mert azt látjuk, hogy hiányoznak a világosan szociális jellegű ajánlások. Évek óta beszélünk itt az Európai Parlamentben arról, hogy minimum szociális standardeket kell bevezetni, minimál bért. A zöld jobok agendáját Moszkovici úr a jövőről beszélt. Nos, a 21. század az ökológiai és energetikai átmenet korszaka lesz. Tehát a green jobok jövője attól függ, hogy mennyire vagyunk hatékonyak, és mennyire jól érvényesülnek a megújuló energiák. Tehát jó lenne, hogyha az európai szemeszterben ezen aggodalmakkal is számot vetnének. Ön gazdasági miniszter volt Moszkoviszi úr, be is fejezem, mondja Deli asszony. Most a munka nélkül is alapot illetően hogyan akar eljárni, mert itt nagyon sürgős dolgokról van. Time, otherwise... Kérem, tartsa tiszteletben a hozzászólási időt, mert különben többiek nem jutnak időhöz, hozzászólási időhöz, vagy nem kapnak választ. Másfél perc mindenkinek. Valamennyire ugyan toleráns vagyok, adok egy kis plusz időt, de azért két és fél perc, ez mégiscsak túl sok. Marisa Matias következik. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm, és köszönet a biztosoknak is, hogy eljöttek hozzá. Amikor országspecifikus ajánlásokról beszélünk, akkor van itt egy nagyon furcsa dolog. A bizottság továbbra is azt hangsúlyoz, mennyire fontos az, hogy ezeket a kérdéseknek maguknak kérdezzék az országok, de mit csinál a bizottság? Fenyeget, zsarolja a tagállamokat az ajánlásokkal kapcsolatban, hogy milyen intézkedéseket kell alkalmazni. Nézzük csak meg, mi történik most Görögországban, de korábban más országokat vette górcső alá. Még egy dolog fölmerül benne, amikor ezekről az ország specifikus ajánlásokról beszélünk, ez is fontos. A megoldás keresése helyett a bizottság mindig ugyanazt a receptet veszi elő, megnézi, hogy a múltban ki milyen eredményeket ért el. Ahelyett, hogy igazi megoldásokat keresnének, újabb problémákat hoznak létre. Újabb problémák ezek, amelyekkel a, előállnak a bizottságuk. előáll a bizottság, például a nyugdíjrendszer fenntarthatósága. Ez azt jelenti, hogy újabb csökkentéseket kell majd foganatosítani. Az, az igazi probléma azonban a munkanélküliség, és ezeket kiokozta a megszorítási intézkedések, csomagok. Portugáliában rengetegen kiván, kivándoroltak, 300 ezer ember, rengeteg munkahely megszűnt, félmillió. Ez hihetetlen súlyt helyez a társadalmi, a szociális rendszerre, illetve a nyugdíjrendszer és a problémát tehát önök kreálták, önök hozták létre. Jó lenne, ha inkább megoldanak a kérdéseket, nem újabbakat hoznának létre. Nem szabad arra késztetni a tagállamokat, hogy saját maguk, maguk alatt vágják a fát. Még egy dolog, hadd mondják el még valamit. De hát mások idejét veszi el. Ha nem szakított volna fél, félbe, már rég befejeztem volna. Köszönöm, Laura Adjé a következő. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr, biztosok. Mindig ugyanazokat a dolgokat meséljük. Beszélünk itt uh, fiskális konszolidációról, amikor az ország specifikus ajánlások kialakulnak. Uh, hogyan ösztönözzük a növekedést kötelezettségek, korlátok bevezetésével és szankciókkal, ha nem tartják tiszteletben a kötelezettségeket. Felmerül bennem a kérdés, ha ez nem egyfajta mániukus skizofrénia, hogy valamilyen módon próbáljunk ö, ö, valami egészen abszurd dolgot végrehajtani, hiszen amit mondanak, az mindennel ellentétes. Újra mondom, biztos, hiszen azt, hogy nagyon nagyra becsülöm önt, de mégis rosszul érzem a magam, mert láthatjuk, hogy 11%, 9% körül értékeken mozog a munkanélküliség. Hogyha most ezt a polgárok szemszögéből látjuk, kérdés az, hogy mennyien élnek Európában embertelen körülmények között. Mikor vesszük észre, hogy országainknak, Európának alapvető változásra van szüksége, különösen egyetlen strukturális reformra a szociális struktúrákat illetően, és erről soha nem hallottam önöket beszélni a szociális szót nem hallottam az önök szájából, a polgárok védelméről nem hallottam önökről, már belefáradtam mindezen dolgok meghallgatásába, soha nem hangzanak el olyan dolgok, amelyek a polgárok méltőséget védenék és garantálnék, garantálnák. Köszönöm. Most még egy kérdéscsoportot engedünk meg, különben nem érünk a végére de remélem, hogy a biztosok lesznek a kedvesek, hogy még egy végső összefoglalást tartanak, tehát akkor az ötödik kör. Later op de middag, hoe langer de spreektijd blijkt. Köszönöm szépen minél inkább előrébb haladunk a délután, mert annál hosszasabban szólalnak fel a kollégák. Nagy kihívás a és különösen a hosszú távú. Egyetértek az aggodalmaikkal az ország specifikus ajánlásokban. A fiatalkori munkanélküliség kevésszer kerül említésre. Ez tehát nem prioritás az Európai Bizottság szempontjából? és a hosszú távú munkanélküliség szintén probléma sok tagállam számára. Mit is akar tenni ebben az ügyben a bizottság? Köszönöm, Thomas Mann. Köszönöm. Úgy vélem, hogy ez az első eszmecsere fontos volt itt az ország specifikus ajánlások javaslatokat illetően, tehát javaslatokkal élnek, nem pedig parancsokkal, a szubszidiaritás elvét betartják, ezzel nincs gond, és nyomást lehet gyakorolni, amennyiben azt mondhatjuk, hogy talán egy napon a néven nevezés esetében inkább a jó példákkal, jó példákat lehet majd említeni, amelyek aztán magukkal vonzák a többieket is. Tyson asszony, itt az munkerőpiacok reformja és a szociális rendszerek reformja szükséges, itt a szabályozás kérdése merül fel, amelyet kétségbe kell vonni ez a, a tagállamokban. Kérdés, hogy milyen ö, rendszerek jöttek létre, és hogyan lehet ezeket megváltoztatni. Aztán az alap alapok mennyire rugalmasak. Az iskola elhagyók részaránya nagyon magas. Ha megállapítjuk, hogy a fiatalok foglalkoztatási kezdeményezésre túl kevés forrás áll rendelkezésre, és egyes intézmények nem tudnak együttműködni, akkor talán prioritás jegyében tudunk fellépni, hogy ezeket a rossz körülményeket megváltoztassuk. És a harmadik kérdés, mindig ellentmondás van a költségvetési politika és a megtakarítások, illetve a beruházások között. De mindez összetartozik. Anélkül, hogy jó költségvetés lenne, nem vagyunk képesek a növekedésbe beruházni és munkahelyeket teremteni. Mennyiben készek egy ilyenfajta egyensúlyt létrehozni kommunikációs szinten is? Thank you. Köszönöm. Gerolf Anemans. Micro, micro. Mikrofon. Oké. Okay. Voorzitter, dank u wel. Om de zoveel tijd verschijnen we hier dus om die specifieke landrapporten te bekijken. Nem, elnök úr, elég időnk volt arra, hogy az ország specifikus ajánlásokat értékeljük. Van itt egyfajta hitvallás, egy elhibázott magatartás, a kereskedelmi mérleg kapcsán. Nos, Németország túl versenyképesnek tűnik, és az állít itt az ajánlásokban, hogy Németországnak felül kell vizsgálni a saját munkaerőpiacát, Belgium pedig súlyos hátrányokkal küzd, a munkaerőpiac, illetve az export kapcsán. Ez szerepel tehát az ország specifikus ajánlásokban. A belga kormány milyen intézkedéseket fogadott el, és ennek milyen makrogazdasági következményei vannak a bizottság szerint? Rövid távon mit kívánnak tenni, hogy a fiatalok munkanélküliségét leküzdjék Belgiumban? Köszönöm. Now, Mr. Balas. Köszönöm. Balas úr. Köszönöm szépen. Strukturális növekedési problémáról van szó az európai gazdaságban. Ha megnézem a, a francia ajánlásokat, akkor láthatjuk, hogy sok csökkenés van hatékonyságban, a önkormányzati beruházásoknál, a munkaerőpiaci rugalmasságnál. A gond az, hogy az igazi problémákkal nem beszélünk, beszélünk például a különböző katonai kiadásokról, a demográfia alakulásáról, ez eltér a többi országétól, minden évben több százezer ember érkezik, nem beszélünk arról, hogy az iskolázottsági szint csökken, ez egy nagyon komoly probléma ma Franciaországban, nem beszélünk arról, hogy, a, hogy egész Európában nő a különbség az emberek között, tehát csökken az egyenlőség, nagyon, nagyon nagy gond a lakhatóság, lakhatás, az innovatív iparról sem beszélünk, az ökológiai átérésről sem, pedig ez lenne a jövő. Az ember sokszor téved, most is erről van szó. Tisztelt bizottság, nem kéne egy kicsit logikát váltani? Uh, Köszönöm. Egy. Egyet engedek kezdjára. Merci, Monsieur le Président. Euh, Madame, Messieurs les... Elnök úr, biztos asszony urak, tény az, hogy a gazdasági konjunktúra kedvezőbb, és nagyon lassan visszatér a növekedés, még ha alacsony rátájú marad is, ahogyan Domrovszki biztos úr mondotta. A növekedés ezen visszatérések nagyon egyenlőtlen kihatással bír a különböző EU-s országokra. Különböző a kihatás a munkanélküliek különböző kategóriáira is. Van olyan munkanélküli kategória, amely nem profitál ebből a növekedési visszatérésből, ezek a hosszú távú munkanélküliek. A kérdésem tehát a következő. Milyen kezdeményezést tervez az Európai Bizottság, és milyen forrásokkal kívánja ezt finanszírozni annak érdekében, hogy fellépjen a hosszú távú munkanélküliség ellen? Köszönöm. Dombrovskis. Köszönöm, szal elnök úr. Köszönöm. Elnök úr. Megpróbálok a kérdés blokkokra válaszolni, hiszen eh, néhány kérdés eh, nagyon hasonló volt. Az első, a szociális unió, szociális védelem kérdése, amelyet néhány képviselő feltett, Említettem már, hogy az idén foglalkozunk azzal, hogy az európai szemeszter szociális dimenzióját erősítsük, többek között úgy, hogy az európai szemeszterben fokozottabban figyelembe vesszük a szociális mutatókat is. Az öt elnök jelentése is szólt erről. Ismét szólnék a konvergenciáról, tagállamok közötti konvergenciáról, hogy csökkentsük a szegénységet, és növeljük a szociális védelmet. Ez egy teljesen új elképzelés. Az öt elnök nagyon világos. Az öt elnök jelentésében, tehát nem értenék egyet a kérdéssel, hogy tehát amit mondott, hiszen az Európai Bizottság elnöke az Európai parlament elnöke és a többi három elnök. Tehát ez nem, nem az, hogy önök ellen összeesküdtek volna az elnökök. Ha, nem, az intézményekről van szó. Ismét a munkanélküliség kérdését is említették néhány alkalommal. A munkanélküliség és a fiatalok munkanélküliség az egyik legnagyobb agályunk természetesen meg kell könnyítenünk a növekedést, a munkahelyteremtést, de a szociális védelemre is koncentrálnunk kell, és pedig aktív szociális védelemre. És ide tartozik például szakképzés, továbbképzések, átképzések, az életen át tartó tanulás, hogy az embereknek meglegyenek a megfelelő ismereteik, készségeik. Az ifjúsági munkanélküliség leküzdése az egyik kulcs prioritásunk. Erre mindenképpen koncentrálnunk kell. Biztos vagyok, hogy a kollégáim is kommentálják még ezeket az aspektusokat részletesebben. Szó volt itt néhány eurózóna országról, Németország, én nem látok itt ellentmondást. Tehát, hogyha látjuk, hogy mely tagállam milyen fiskális feltételeket kapott, tehát például Németországban növekedés van, beruházások, ebben a tekintetben már egy 6%-os küszöbértékünk, a GDP 6%-os plusza, tehát hogyha egy tagállam ezt túllépi, akkor megnézzük, hogy emögött mi rejlik. Tehát Németországnak azt ajánljuk, hogy könnyítse meg a beruházást, és pedig egy fiskális játéktérrel, fiskális mozgástérrel. Németország meg is teszi ezt. Tehát például 10 milliárd, egy, volt egy 10 milliárdos befektetési csomag, és uh, itt uh, például 8 milliárddal járulnak hozzá a Juncker féle beruházási tervhez, tehát Németország jó irányba mozdul el, de most itt be is fejezem, és még egyszer szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy eljöhettem ide, erre az eszmecserére, és a kollégáimnak meg biztos lesz még hozzáfűzni valója. Köszönöm. Nem láttam Tájborzani urat, aki itt volt az eredeti ristán. Szanyi Tibor urat nem láttam, hiszen elnézést kérek, nem láttam, de ott átadom majd a szót, de tényleg egy percre, maximum egy percre hogyha szeretne valamilyen kérdést feltenni esetleg. Köszönöm. Köszönöm ennek úr a lehetőséget, egy technikai kérdésről van itt szó. Szerettem volna ezt itt elmondani. Ami a foglalkoztatási vagy munkanélküliségi statisztikákat illeti, az ajánló mások is azok azokat is foglalkoztatásban lévőknek tekintik, akik hetente csak egy órát dolgoznak. Például Magyarországon, ha egy magyar állampolgár az Egyesült Királyságban dolgozik, akkor őt még így is magyar foglalkoztatottnak tekintik erre, és figyeljenek oda, kérem szépen. Köszönöm. Köszönöm, Tyson asszony következik. Köszönöm szépen, Elnök úr, olyan megjegyzésekről esett szó, mely szerint itt rendszerekről beszélünk, nem pedig emberekről. Szeretném megismételni, amit mondottam. Az Európai Unió politikája az európai polgárokat szolgálja. Amikor a fiskális felelősségről, a strukturális reformokról, vagy a munkáról, a nagyobb beruházásokról beszélünk, akkor mindezt azért tesszük, hogy kedvezőbbé tegyük a helyzetet a polgárok számára, hogy több lehetőségük legyen megfelelő munkahelyek betöltésére, megfelelő jövedelemre, jó társadalombiztosításra és megfelelő védelemre, szociális védelemre. Más kollégák felvetettek itt különböző célokat, egyesekkel egyet érthetünk, de emlékeztetnék arra, hogy egy adott jogszabályi keretben dolgozunk, megvannak a kompetenceink, a tagállamoknak is megvannak a saját hatásköreik, tehát nem tetünk olyas valamiket, amelyekre nincs hatáskörünk. A 2020-as stratégia és más irányítási rendszerek keretei között mozgunk, megpróbáljuk a partnereinket ösztönözni és iránymutatásokkal élni, de mindent nem lehet Brüsszelből szabályozni sok ö, dolgot a tagállamokkal egyetértésben kell végrehajtani, és ezt nagyon jól tudják önök is. Kritikával illették azt a tényt, hogy túl nagy figyelmet biztosítunk a társadalombiztosítás fenntarthatóságának, főleg a nyugdíj rendszerek és az egészségügy vonatkozásában. Nos, ami a fenntarthatóságot illeti, és a megfelelőséget ezek a nyugdíjrendszer részei kell, hogy legyenek az ajánlások értelmében, és maguk a tagállamok kérték ezt egy bizottságtól, amelyben a tagállamok képviselői ültek. Nagy figyelmet fordítunk erre a szempontra az ő kérésüknek megfelelően azt kell garantálnunk, hogy a jövőbeli nemzedéknek is megfelelő társadalombiztosítása jön rendelkezésre, ezért kell a fenntarthatóságot garantálnunk, a megfelelő pénzügyi lefedettséget most és a jövőben. Aztán Fonden Kandelára képviselő kérdésére reagálva, hogy nagyobb figyelmet kell fordítanunk a fiatal kori, illetve a hosszú távú munkanélküliségre. Lehet, hogy valakinek az a benyomása, hogy nem fordítunk annyi figyelmet, mint a múltban ezen jelenségekre. De itt van az ifjúsági garancia finanszírozása, a megfelelő kezdeményezés keretében növeltük ezt az összeget 30%-kal, ez példanélkül az Európai Unió történetében. Ez egy konkrét lépés annak érdekében, hogy azon országok, amelyek költségvetési problémákkal küzdenek, ezen kezdeményezés elindításában, azok is megindíthatják ezeket a fellépéseket az Európai Unió előleg finanszírozásának köszönhetően. Ez megmutatja, hogy mennyire fontos számunkra a fiatalok munkanélkülisége. Ami a tagállamok előrelépéseit illeti, az év végén adatgyűjtést végzünk, az országok adatait begyűjtjük, és aztán 2016-ban kiértékeljük az ifjúsági garancia működését. Az önök kormányai, partnerei, parlamentjai együtt kell, hogy működjenek ebben a folyamatban, hogy az értékelés megfelelő legyen, hiszen középtávon felül vizsgáljuk a több éves pénzügyi keretet. Annak érdekében, hogy forrásokat tudjunk felszabadítani a fiatalok munkanélküliségének kezelésére. Fontos, hogy az akcióink valóban megváltoztassák a helyzetet. Tehát itt nem csupán akciókról van szó, hanem az igazi eredményeket várjuk. Egyes kollégák megkérdezték, mit akar tenni a bizottság a hosszú távú munkanélküliséggel kapcsolatosan. Ez valóban nehezen kezelhető probléma. Az általános munkanélküliség ráta némileg ö, csökkenő tendenciát mutat, noha még 9-10% körüli ez a ráta, még ez is túl sok, tehát ezzel az eredménnyel még nem vagyunk elégedettek. Azonban a hosszú távú munkanélküliség problémája valóban nehezen kezelhetőnek tűnik. Az általános munkanélküliség lassan csökken, a hosszú távú munkanélküliség azonban stabil, sőt akár egy kicsit még nőtt is. Tennünk kell tehát valamit, remélhetőleg javaslatot tudunk benyújtani még nyár előtt a tekintetben, hogy hogyan lehet az európai alapokat erre a célra használni. Hogy a tagállamoknak megfelelő ajánlásokat adjunk a, ezt a problémát kezelő csomagok kialakítására. Itt ugyanis nagyon sok probléma felmerül ezzel a jelenséggel összefüggésben. Itt tehát integrált szolgáltatásokra van szükség, és ezt fogjuk megfogalmazni a tagállami ajánlásokban. Fontos az Európai Szociális Alap alkalmazása is a tekintetben. Thomas Mann felvetésére reagálva, hogy reformálni kell -e a munkaerőpiacot, az aktív a munkaerőpolitika érdekében, illetve elkerülendő a munkaerőpiac széttöredezettségét. Bizonyosan nem akarjuk a polgárok védelmi szintjét csökkenteni, ehelyett véget akarunk vetni azon rendszer fennállásának, amelyben az insidereket mindig védik, az outsidereket pedig kizárják. Olyan munkaerőpiacot akarunk, ahol mindenki megfelelő védelemben részesül, így akarunk a széttöredezettség ellen fellépni a bizonytalan munkaszerződés jó lehet, hogyha valaki belép a munkaerőpiacra, de nem lehet tartós. Hiszen ilyen módon a fiatalok nem, a polgárok nem tudják tervezni az életüket. Egy, helyes, egy ö, jobb helyzetet kell kínálnunk a polgároknak. Azt hiszem, semmiről nem feledkeztem meg, nem, hanem az képviselőre a felvetésére reagálva, ami Belgium célkötűzéseit illeti. Mi Európa érdekében dolgozunk, a munkanélküliséget akarjuk csökkenteni, főleg a fiatalok munkanélküliségét, a fiataloknak munkát akarunk biztosítani, hogy ne beszéljünk elveszett nemzedékről. Megvannak erre az alapjaink, ösztönözünk a tagállamokat, és az európai szakpolitikákkal próbálunk több beruházást, több munka helyet és több lehetőséget létrehozni mindenki számára. Köszönöm, Moszkovici úr. Véletlen, hogy éppen franciáktól érkezett, érkeztek bizonyos kérdések, amik az én tárcámhoz kapcsolódnak. Li Jerik úr, a mi bizottságunknak nem az a prioritása, hogy megfordításokat hajtson végre, lehet, hogy nem ugyanúgy látjuk a világot, de számunkra a prioritás mindenképpen az, hogy a gazdasági, elindult gazdasági felélénkülést vagy fellendülést tovább segítsük. Ami bizottságok másként gondolkodik, mint az előző, rájuk az elődeinkre jutott a gazdasági válság, neki kell stabilizálni a dolgot. Nekünk más a konjunktúránk, más az agendánk. Tehát mi a, mi a Prioritás, növekedés, munkahelyteremtés. Két példát ragadott ki. Ezeket, ezekre ilyen tevékenységünk pot nincsen. Ön szerint nem foglalkozunk a különböző nemzetközi vállalkozatok vagy vállalkozások hatalmas bevételével. Ugye itt van az adókérdés. Nos, a multinacionális cégek esetében Pont azt akarjuk elérni, hogy be lehessen rajtuk vasalni az adót, de minden ilyen multinacionális cégnek van egy kiváló jogi szolgálata, akik, nagy, akik nagyon jól értenek ahhoz, hogy lehet kibújni az adószabályok alól. Az agresszív adó tervezés ellen szeretnénk fellépni, ez az egyik fő csapása a bizottságnak. Mindenki egyetért ebben. És úgy gondolom, hogy immáron egyáltalán nem a polgároknak kell elviselni a megforítások a válság terhét. Nem szabad, hogy csak ők legyenek az áldozatok, sokkal inkább a vállalatokra kell még gondolni. Nem lesz olyan vállalat, aki kevés, vagy kevés adót fizet, vagy egyáltalán nem. Ott kell, el, ott kell adót fizetni, ahol az ember inkasszál. A Juncker tervnek ez az egyik értelme. Elő kell készíteni a jövő beruházásait. Ez nem gyógyír mindenre, de segít. Ott vannak még az infrastruktúrális projektek, ott vannak a, ott vannak a nagy vállalkozások megadóztatásának kérdése, de ott vannak a KKV-k is. miután nincsen, miután nincs, ugye, ugye nincsen sem adózási jog, hatáskörünk, sem sem európai, tehát eurozóna költségvetésünk is, de ettől még sok helyen föléphetünk, úgyhogy érdemes ezeken a kérdéseken gondolkodni, vitázni. Balasz úr a különböző prioritásokról tett fel kérdést. Valójában mi is munkálkodunk mi. A nemzeti reformprogramok a kiindulási alap, a észrevételeinket arra alapozzuk, hogy a különböző tagállamok milyen reformokat kívánnak végezni. A franciák nyilván francia reformokat kívánnak kidolgozni. Ma már nem vagyok jelen a francia politikában. Nekem itt teljesen visszavonultnak kellene, mert kell határolódnom ettől. Tehát figyelembe kell venni, hogy a francia kormány milyen reformjavaslatokkal áll elő, és erről formálunk véleményt. I would like to... Szeretném megköszönni Dombrovskis alelnök úrnak, Tyson és moszkovisi biztosoknak ezt a nagyon intenzív és gyümölcsöző eszmecserét a parlamenti képviselőkkel. Az öt elnök jelentésében van egy javaslat, hogy mélyítsük el a parlament, a bizottság és a többi intézmény közötti eszmecserét az európai szemeszter tekintetében a parlament óhaja nyilvánvaló, van egy intézmény közi megállapodás is erről, tehát reméljük, hogy a konkrét végrehajtás során is folytatjuk majd az együttműködést. Hogy jobb legyen az EMU kormányzása. Szeretném aláhúzni, hogy új politikai mix van előttünk, tehát olyan egyvelegről van szó, amely már kezdi mutatni az első eredményeket, a növekedés első jelét. Azonban ez nem elég. Dolgoznunk kell rajta, a Juncker terv végrehajtásán, a gazdasági, politikai célkitűzések megvalósítása. Tehát mindenképpen figyelembe kell vennünk a szociális szempontokat, a szociális kötelezettségvállalásokat is. Tehát együtt kell működnünk azért, hogy elérjük a stabilistást. Természetesen nagyon sokat kell majd elgondolkoznunk a dolgon, de legalább van már valami a kezünkben, holnap szavazunk, és remélem, hogy a konvergenciával sokkal jobb lesz az európai szemeszter. Nagyon szépen köszönöm. And thank you for... Köszönöm, hogy itt voltak. A mi szakbizottságunk ülése folytatódik, még van két napi rendi pontunk, és örülünk, hogy teret, időt adhattunk a meghallgatásra, hiszen a gazdaság küzdik, hogy munkahelyeket teremtsen. És ez jövőre is így lesz. Köszönjük szépen! Kettő perc szünetet tartunk, és folytatjuk a következő napi rendi ponttal.